fontos, hanem az is, hogy morális szempontból is Európai Unió vezető szerepet töltsön be. Köszönöm, biztos asszony, lezárom a vitát. Holnap 12 órakor kerül sor a szavazásra. Térjünk át most. Szarbu asszony jelentésére a mezőgazdaság stratégiai ágazatként történő elismerése az élelmiszerbiztonsággal összefüggésben. Megadom a szót a jelentéstevőnek négy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy megtiszteltetés, hogy ismertethetem ezt a jelentést, ami az agrárszektor stratégiai jelentőségével és az élelmiszerbiztonsággal foglalkozik az Európai Unióban. A stratégiákban sokszor megfeledkeztek a mezőgazdaságról. Ez a jelentés azt mutatja, hogy Európa az élelmiszerületes szempontjából messze nincs biztonságos helyzetben, és a gazdálkodók területei, a vidéki területek bizony veszélyben vannak. Előfordulhat, hogy lecsökken az élelmiszerkészletek mértéke az EU-ban és a világban 2050-re 70%-kal kell növelni a termelést annak érdekében, hogy a világ élelmiszerellátását biztosítsuk, ezért az élelmiszer az európai és a globális vita középpontjában kell, hogy álljék. Az Európai Uniónak határozottan ki kell állnia a kihívás felvállalása mellett, és ehhez intézkedésekre van szükség. Mindenek előtt olyan közös agrárpolitikára, amely erős, biztosítja az élelmiszerbiztonságot az EU polgárok számára, és a világ többi polgára számára egyaránt. Hogyha arra gondolunk, hogy milyen korlátozottak az erőforrások, és hogy mekkora kihívást jelent az éghajlatváltozás, az élelmiszerbiztonságról csak az árak és a piaci volatilitás vonatkozásában beszélhetünk. Ami az elringadizásokat illeti, felhívást intézünk a bizottsághoz, hogy az új kapban kerüljenek megerősítésre a piaci intervenciós eszközök, és korlátozzák a spekulációt az élelmiszer tartalékok a világban sokkal kisebbek ma, mint régebben. A becsések szerint csak másfél hónapra elegendőek. Ezért úgy gondolom, hogy jó ötlet lenne egy világszintű élelmiszer tartalékrendszer kialakítása az éhénység leküzdésére, és ugyanakkor az agrárpiacokon az árszabályozásra e tartalékokat nemzetközileg kellene ellenőrizni, és a már létező intézmények, ENSZ, FAO szakértelmére kellene, hogy támaszkodjanak. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak kellene kezdeményeznie ezt a vállalkozást. Egy másik fontos kérdés, amivel foglalkozik a jelentés, a fiatal gazdák helyzete. Ha tényleg érdekel bennünket az európai mezőgazdaság jövője, akkor jobban oda kellene figyelnünk a fiatal gazdákra. Európai szinten csak a gazdák 7%-a 35 éven aluli, ezért felhívást intézünk a bizottsághoz, hogy ösztönözze intézkedésekkel a fiatal gazdákat a mezőgazdaság sokféleségét is fenn kell tartani Európában. A hagyományos mezőgazdasági módszerek, a családi gazdaságok, a kis gazdaságok, a biogazdaságok mind-mind nagyon jelentős kontribúciót jelentenek az élelmiszerbiztonsághoz, és európai programokkal kell az ilyen mezőgazdasági formákat támogatni. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg róla, hogy szegénység és éhínség az Európai Unióban nálunk is létezik ne feledkezzünk meg azokról az ezrekről, akik élelmiszersegét kaptak eh, ezen a télen. Nagyon fontos, hogy fenntartsuk azokat az európai programokat, eh, amelyek a leghátrányosabb helyzetű európai polgárok megsegítését célozzák. Végül szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak, az Agri Szakbizottságban ülő kollégáknak nagyon sok fontos, hasznos javaslatot tettek, ugyanakkor az Agri Szakbizottság titkárságának is köszönet, és holnap szavazunk egy jó jelentésről, ami bizony benne, hogy segíti majd a polgárokat. Innes. Köszönöm, Szerbúr. Guinness képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretnék köszönetet mondani Szarbó képviselőnek a kitűnő jelentésért és a nagyon jó együttműködésért valamennyi állék jelentéstevőnek is. Már a közelőző mandátum alapján is foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Sajnálom, hogy éjfél környékén vitatkozunk erről a témáról, és persze fontos, hogy Európa ráébredjen végre arra, hogy mennyire fontos kérdés az élelmiszer termelésen. Ez a jelentés nagyon is időszerű, és nagyon fontos a mi vitánk erről a közös agrárpolitikáról. Vannak bizonyos akkodalmaim, de szerintem ez megfelelően tükröződik a végső változatában az anyagnak. Vannak rendszerek, amelyek jobbak, helyi, organikus termelés. Szerintem minden termelési módnak rá szükség van ahhoz, hogy megfelelően jól működjön a rendszer. Fontos, hogy a spekuláció egyébek ellen fel fellépjünk. Egy biztos, a mezőgazdaság szinte sem, semmi jövedelmet nem jelent a fiatal gazdákoknak, és a fiatal gazdálkodóknak szükségük van a megélhetésre. Mikolásik. Mikolásik képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Mivel folyamatosan növekszik a lakosság, Egyre többet kell foglalkoznunk az élelmiszerellátás biztonságával, és azzal, hogy megfelelő élelemmel részesüljenek az emberek. A, ö, az élelmiszerbiztonsághoz az etláthatóságot kell növelni, és nagyon fontos, hogy a gazdák megfelelő jövedelemben részesüljenek, életképes legyen a mezőgazdaság. És személy szerint úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne hogy erőteljes vidékfejlesztési politikát valósítsunk meg, ami a jövőben a vidéki lakosság megélhetését biztosítja, a mezőgazdaságot életképessé teszi, és a foglalkoztatást előmozdítja. A mezőgazdaságnak különösen fontos szerepe van a leghátrányosabb helyzetű térségekben, ösztönzőket kell kialakítani, bíztatni az embereket, hogy vidéken is éljenek fenntartható fejlődéssel. Luis Altes kap Gratulálok Szárbu kolléganőnek a remek jelentésért. A bizottság és a tanács jó lenne, hogyha figyelembe venné azokat a szempontokat, ahol rávilágít a mezőgazdaság összetett jellegére, túlmenően az agrárágazaton más ágazatokra is kihat ez, így például a pénzügyi szabályozás, a versenyhelyzet, és a G20-akat is meg kell említeni, valamint a WTO-t. Egy nagyon fontos problémáról van szó a mezőgazdaság a gazdálkodók számára, hiszen rendelkezésre kell bocsájtaniuk a minőség és elegendő élelmiszert, nem csupán Európa, hanem a világ számára is. De ezt a problémát valamennyi vetületében tárgyalnunk kell. A kap ambiciózus célkitűzéseit csak akkor érhetjük el, hogyha a reform túlmutat a mezőgazdaság határain, és meghozzuk a szükséges intézkedéseket más szakpolitikákban, más mechanizmusokban is. Ezt a jelentés világosan kimondja, ezért köszönetet mondok a jelentéstevőnek. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Też przyłączam się do gratulacji. Tisztelt elnök úr, én is szeretnék csatlakozni kollégáimhoz, és szeretnék Szarbó asszonynak gratulálni a kitűnő jelentéshez. Ez az egyik legfontosabb ebben az időszakban. Egyre többen vagyunk a Földön, és egyre kevesebb a termőföld, és az élelmiszerkes stratégiai termékké válni lehet az olajat helyettesíteni napenergiával, de az élelmiszert nem tudjuk mással helyesíteni, csak azzal, amit a gazdák termelnek. Az Európai Unióban időnként úgy teszünk, mintha élelmiszer túltermelés lenne az egész közösségi politika ö, így járt el. Most meg kell vizsgálnunk, már ö, elébe kell néznünk annak az időszaknak, amikor élelmiszer hiány lesz. Nagyon jó, hogy megvan ez a ö, jelentés, ez egy jelzésértékű, és láthatjuk, hogy politika váltásra van szükség annak érdekében, hogy megvédjük a mezőgazdaságot. Jár úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. A politika olyan, mint a mindennapi élet, amivel rendelkezünk, azt becsüljük a legkevesebbre, és úgy tűnik, hogy ez a helyzet az Európai Unióban is, hiszen túl sok az élelmiszer, éppen elég valamit megvehetünk, hogyha a bruttó exportot átszámoljuk, akkor 88%-ban önellátó az EU, tehát az EU-nak figyelnie kell arra, hogy az önellátási arány biztosítva legyen a mezőgazdasági termékeket illetően. Éppen ezért nagyon hálás vagyok szerb jelentéstevőnek, hogy a középpontba helyezte ezt a problémát, hiszen az Európai Unióban közös agrárpolitikára van szükség, amely az embereket az unión belül elegendő élelmiszerrel látja el

képviselő asszony kap szót

és a többi képviselőhez hasonlóan én is szeretnék gratulálni eh, Szarbú képviselőasszonynak, kiváló eh, munkát végzett, nagyon eh, sok mindenre kitér a jelentése, én csak két dologra szeretnék rámutatni, a jól megalapozott kap kialakítása nagyon fontos, nem szabad csökkenteni a közös agrárpolitika jelentőségét, a második pedig, hogy ösztönözzük az embereket, hogy a mezőgazdaságot választják megérhetési formának. Olyan politikát folytatunk, hogy energianövények termelésére ösztönözzük a gazdákat, de lehet, hogy át kellene értékelni ezt a politikát, hiszen hiába nyerünk az egyik oldalon, hogyha a másik oldalon veszítünk ezen, tehát a vámon elmegy ez a nyereség. Köszönöm. Szegedi úr következik most

Ferreira képviselő következik. Elnök úr, a mezőgazdaság elismerése stratégiai ágazatként az élelmiszerbiztonság szempontjából, amiről ez a jelentés szól, ezt nem lehet elválasztani attól, hogy el kell ismernünk az élelmiszer szuverenitás koncepcióját. Minél inkább független egy ország élelmezés szempontjából, annál ö, könnyebb garantálni lakossága szemre az élelmiszerellátást. Az élelmiszer szuverenitás az egyik legfontosabb garancia az éhénységgel, az élelmiszer hiányjal szemben, amely sajnos drámai módon napirendre került. A pénzügyi spekuláció az élelmiszer termékekkel kapcsolatosan vannak hedge fund spekulátorok, nagy beruházók, akik erre az ágazatra összpontosítanak, amikor egyéb spekulatív buborékok kipukkadtak. Ezen spekulációt meg kell akadályozni bizonyos pénzügyi termékek megszüntetésével, mint például a származtatott termékek. Sajnos az eddig elfogadott intézkedések nagyon messze vannak attól, hogy ezt a spekulációt meg tudnák akadályozni, valamint annak hátrányos következményeit. Az ENSZ jelentése is elismeri, hogy mindenkinek joga van az élelmezéshez. Uh, Számos, köszönöm szépen. Számos egyéb kérdés mögött, ugye arról beszélünk, a legszegényebbekről, a romákról is kellene beszélni. Az Európai új magyar elnökség a foglalkozik a romák problémájával, és de nagyon a stratégiákban ritkán szerepelnek a legszegényebbek, legszegényei. Leginkább azért, mert a legszegényebbek általában földdel sem rendelkeznek Európában. Nem az élelmiszer biztonságról van szó, hanem arról, hogy egyszerűen kerüljön élelmiszer az asztalra, ahogy ezt már kollégáim is elmondták. Ez egy alapvető kérdés az Európai Unióban napjainkban. Úgy gondolom, hogy a mezőgazdasági ágazatnak és a bizottságnak össze kell hangolnia a fellépést az egyéb fejlesztési projektekkel, hogyha megfelelően akarunk fellépni a szegénység ellen és biztosítani akarjuk az élelmiszert, a jövőt. Georgieva. Georgieva biztos asszonynak adom meg a szót. You, mr president uh, the commission very much welcomes this timely report on, uh, as food prices are rising sharply